Prendiamo posto. Kérem, hogy foglaljanak helyet. Bene. Buongiorno. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Először is üdvözlöm Marek Szavicki miniszter urat, aki a lengyel elnökségnek volt az elnök eh, minisztere, és ő a tanács részéről a lengyel elnökség eredményeiről fog beszélni. Nagyon szépen megköszönöm a kiváló együttműködést a mi szakbizottságunkkal, a Komagrival nagyon sok alkalommal találkoztunk, nevezetesen három fontos konferenciát is megszerveztünk, amelyeken Csolos biztos úr is jelen volt. A teljes jogalkotási csomagot megtárgyaltuk a 27 tagállam minisztereivel. Az érintett felekkel találkoztunk, és az egyetemi világ különböző képviselőivel így szintén. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani neked, mert az lengyel elnökség nagyon sok dossziéban előrehaladást ért el, nagyon bonyolult, nehéz van is, és a le, a lengyel elnökség együttdöntési eljárás során le tudta zárni a tej, tejipari termékekről szóló csomagot is. És a hivatalos közönyben már ki is adtuk. Megadom azonnal a szót a ö, miniszter úrnak. Marek, te kapsz szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, Hat hónappal ezelőtt szólaltam fel először a mezőgazdasági szakbizottságban, akkor elköteleztem magam az iránt, hogy a lengyel elnökség megtesz majd minden tőle telhetőt, hogy fokozza az EU intézmények közötti párbeszédét, és nagyon reméltem, hogy ez sikeres is lesz. Mi voltunk az első elnökség, amelynek szorosan együtt kellett működnie az együttdöntési eljáráson belül. Mezőgazdaságban az együttdöntés új tapasztalatot jelent a képviselőknek, a tagállamoknak és a bizottságnak egyaránt. Ennek jó példája volt az a trialógus, amit mi tartottunk, 20, 20 ilyet. Az új munkastílus fokozta az én kapcsolatomat a Európai Parlamenttel több mint 30-szor találkoztam a képviselőkkel. Elnökségünk során öt tanácsülésen vettünk részt, illetve egy Information Wroclawban. Ezen az utóbbin de Castro, Csolosz biztos úr és magam is megállapodtunk az együttműködési szabályokról, amelyek megváltoztatták a probléma megoldás módját és a tárgyalási módokat a három EU intézmény között, a parlament, a tanács és a bizottság között. A lengyel elnökség programja tartalmazta a mezőgazdasági prioritásokat is az általános prioritások között, úgy mint az élelmiszerbiztonság és a védelem. Én igyekte, igyekeztem meghallgatni az Európai Parlament véleményét, a gazda, gazdálkodókét, a vállalkozókét is, ahogy a kereskedelmi vállalatokét is, a mezőgazdasági ágazaton belül, valamint beszéltem a tagállamok minisztereivel is valamint harmadik országokéval is. Annak ellenére, hogy a mezőgazdaság nagyon fontos Lengyelország részére, és a vélemények, amelyeket én hallottam, nem mindig álltak összhangba mi érdekeinkkel. Próbáltuk mindig a közösség érdekeit képviselni, semlegesen, kiegyenlített módon. Remélem, hogy ez sikerült is. Tisztelt elnök, elnökség, tisztelt képviselők! Különösen örülök a kapreformban végzett munkánknak. A lengyel elnökség miután meghallotta a bizottság csomagját, minden szint, tanácsi szinten elkezdett dolgozni, formális tárgyalásokat folytatott mezőgazdasági miniszterekkel már októberben. Általános előadást tartott az öt, a hét jogszabálytervezetről novemberben beszéltünk a kifizetési e, e, új rendszerről, valamint a kap új második oszlopáról. A szakbizottságok szintjén elemeztük a hatástalományokat ebből a reformból, és nagyon intenzív munkát végeztünk a munkacsoportokban, ahol sikerült az első technikai elemzést véglegesíteni a közvetlen kifizetésekből mezőgazdasági területen ugyanúgy, mint a pénzügyi szabályozás területén egyaránt. Különösen örülök annak, hogy a tanács épületét úgy ö, ö, hagyhattam el, hogy ezt a vitát lezártuk. A közös erőfeszítés réven sikerült ezeket a tárgyalásokat befejezni a bizottsággal, ö, és a, a kap reformját lezártuk itt a parlamenten belül is. Most szeretném megköszönni mindannyiuknak, kedves európai parlamenti képviselők, a munkájukat, hogy ilyen sikeresen együttműködtek a lengyel elnökséggel. Emlékeztetném önöket arra, hogy a tagállamok első mezőgazdasági miniszteri vitája, valamint az Agri Szakbizottság képviselői, valamint a biztos között folytatott vita november 7-én zajlott tavaly. Ugyanilyen vita zajlott mezőgazdasági képviselők részvételével november 23-án a harmadik megbeszélés ahol a tudósok és a fejlesztési kutatóintézmények vettek részt, decemberben zajlott. Ezeknek az üléseknek az volt a célja, hogy közvitát szervezzünk, hogy jobban megértsük a kap új reformtervezetét, amely 2013 után lép életbe. A viták résztvevői megmutatták, hogy nagyon nagy véleménykülönbségek vannak a különféle, a, csomag különféle elemeit illetően, és ezek a véleménykülönbségek a finanszírozási elosztást illeték az, a kap első és második oszlopak között. A legtöbb tagállam azt akarta, hogy a bizottság az elosztási kritériumokat a lehető leghamarabb mutassa be, és hogy a közvetlen kifizetéseket egyenlítsék ki. Voltak tagállamok, amelyek gyorsabb konvergenciát kívántak a kifizetésben, azt hangsúlyozva, hogy a gazdákat nem e, egyenlően kezelik. Nagyon sok tagállam amiatt aggódott, hogy az új rendszer, a jogosultságok kérdése és a fokozatos, az közvetlen kifizetések fokozatos kiegyenlítése 2019-ig hogy fog zajl, zajlani. Aggodalmakat fejeztek ki a környezetvédelmi előírások miatt is, amely befolyásolja a gazdák versenyképességét. Nagyon sok küldöttség aláhúzta, hogy a greening, a környezetvédelmi intézkedések érintik a támogatások szintjét is. A tagállamok amiatt aggódtak, hogy a maximálás, a capping bevezetése társadalombiztonsági, társadalombiztosítási bizonytalanságokat fog okozni. A kis gazdák támogatásának mindenki örült, de nem minden tagállam gondolja azt, hogy Eh, ezzel valós egyszerűsítést sikerül elérni. Voltak, akik azt gondolták, hogy ezt opcionálisá kéne tenni. A fiatal gazdák támogatása általában pozitív fogadtatást nyert, bár voltak tagállamok, amelyek szintén opcionális eszközként szeretnék ezt látni. Végül az aktív gazdák meghatározása jó gondolat, de nagyon sok aggodalmat okozott eh, a megvalósítása, alkalmazása, úgy, hogy az ne fokozza az administratív terhet. Nagyon sokan aggodalmukat fejezték ki ügyben. A hátrányos helyzetű régiók támogatásával is hallottunk aggodalmakat. Tudjuk, hogy ez az ügy nagyon előre haladott. Nagyon sok delegáció kritizálta a bizottságot azért, mert nem elég egyszerű a kaprendszere a javaslatok azt, mond, azt mondták, hogy nagyon komplikáltak, tovább fokozzák az administratív terhet, a bürokráciát, és nagyon sok új elemet vezetnek be, amelynek nem, le, nem lehet tudni, hogy milyen értéke lesz. Szerintem a lengyel elnökség és a parlament közötti együttműködés a kap területén jó alapot teremt a, jövő, a jövőbeni elnökségek során, során. Kedves elnökség, a lengyel elnökség egyik prioritása az volt, hogy a megújuló energiaforrások felhasználását fejleszthessük a vidéki területeken. A szeptember 20-i tanácsülésen az elnökség felvetette azt a gondolatot, hogy fejles, fejleszthessük az EU mezőgazdaságának versenyképességét a megújuló er-, energiaforrások befogásával. A vita a Szopoti konferencia eredményére alapult, amelyet 2011. júliusában szerveztek, ahol megvitatták munkavét során eh, a mezőgazdasági miniszterek ugyanezt november 19-ét. A tagállamok nagyon örültek a lengyel elnökség kezdeményezésének, és vitát akartak kezdeni az EU-ban arról, hogy miként lehet a biomasszát felhasználni a tagállamok véleménye szerint a mezőgazdaság kulcs szerepet játszik a kör- környezetvédelmi célok beteljesítésében. A mezőgazdaság kult céljait azonban fenn kell, az kell, hogy legyen, hogy fenntartható élelmiszerforrás biztosítunk. Melléktermékekre van szükség, amely, amelyből energiát állítunk el, elő, és amelyek a mezőgazdasági melléktermékekből származhatnak nem, és nem csak a biom, biomassa hosszú távolságra való szállításából származhat ez. Hangsúlyozták, hogy az EU-ba importált biomaszának ugyanannak a e, feltételeknek kell megfelelnie, mint az EU-ban előállított biomaszának. Meg vagyok győződve arról, hogy a vita a fel, megújuló energia felhasználásáról szóló vita a vidéki területeken ki fogja használni a jogszabályi javaslatok eredményeit a bizottság részéről 2013, eh, a 2013 eh, utáni kap tekintetében. Most röviden kitérnék a lengyel elnökség eh, eredményeire a Green Promotional Book kapcsán. A július 19-i tanácsülésen a bizottság közleményt adott ki a zöld könyvről, így kezdődött meg a vita a szakpolita módosításáról. A lengyel elnökség számára ez egy nagyon fontos kérdés volt, hiszen az európai mezőgazdaság elősegítése és az, az EU-n belül és kívüli piacokon nagyon fontos, annak érdekében, hogy megőrizzük az EU gazdaságainak versenyképességét. A politikai vitákon túl a bizottság táj, közvitát szervezett, november 29-én Varsóban konferenciát tartottunk, amelynek az volt a címe, hogy az EU gazdaság, gazdálkodásainak új megközelítései. A lengyel elnökség keretében az Európai Bizottság támogatásával szerveztük ezt. A bizottság részét, ez a konferencia része volt az Európai Bizottság munkarendjének, amely az új rendelkezésekről kíván tájékoztatást nyújtani. A december 15-16-ai tanácsülésen a tanács elfogadta következtetése, megfelelő következtetéseinket. Tisztelt képviselők, volt még egy kérdés, amelyet nagyon fontosnak tartottunk az elmúlt hat hónapban, mégpedig a legnagyobb szükséget szenvedő emberek megsegítése. A lengyel elnökség kitartott a téma mellett. Szeptember, október és december során négy tanácsülésen vetettük fel ezt a témát. Ez azért volt így, mert nagyon nehezen értünk el kompromisszumot. December 6-án formális trialógust tartottunk az Európai Parlamenttel, amelyben a bizottság és a parlament támogatta a lengyel elnökség kompromisszumos szövegét, annak eredeti szövegész alapján. December 15-én a miniszterek tanácsa három és fél évnyi munka után egyezi, egyességre jutott, a kompromisszumos text rendelkezései többek között folytatja a programot a kap részeként 12 és 13 során, lehetővé téve azt, hogy az intervenciós készletek kivásárlását lehetővé tegyék, az EU költségvetéséből 500 millió eurót tesznek félre a élelmiszerbiztonsági intézkedésekre. Tisztelt elnök úr, most pedig beszélnék arról a két csomagról, amelyről, amelyel a lengyel elnökség során foglalkoztunk, a minőség és a tejcsomag. A lengyel elnökség intenzíven dolgozott azon, hogy kompromisszumot érjen el a minőségi csomagról, csomaggal kapcsolatban az élelmiszerminőségi rendszer, illetően a lengyel elnökség közös álláspontot fogadott el a parlamenttel és a tanácssal. A dokumentum többségét illetően egyetértésre jutottunk olyan megoldásokban, amelyek fokozzák a védett földrajzi megjelöléseket és eredet megjelöléseket. Abban is egyetértettünk, hogy hivatalos ellenőrzéseket fokozni kell. Egyetértésre jutott a tanács és a parlament a legfontosabb kérdésekben, amelyben újra meghatározzák a, a garanciális hagyományos specialitásokat, mivel a legtöbb tagállam és a mezőgazdasági képviselők kifejeztették ezt a véleményüket. A lengyel elnökség nem volt képes véglegésteni ezt a, e, e, ezt a munkát, hiszen jelentős véleménykülönbségeket hallottunk arról, hogy miként kell a védett e, eredeti jelöléseket feltüntetni. Az Európai Parlament bevet a szövegbe a, te, a termelés mennyiségének kritériumát, és azt mondták, hogy sokkal több munka van még szükség arra, hogy ezt a rendelkezést elfogadhassuk. A tanácsban különféle véleményeket hallottunk, a bizottság nem fogadta el ezt a megszövegezést, de remélem, hogy nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy a végső megoldás megszülethessen. Ez a munka a Dán elnökségre vár. A kereskedelmi normákat illetően a lengyel elnökség előzetes megállapodásra jutott a tanácssal. Bár nem sikerült még megoldani a tanácssal a az előállítás helyének címkézését, amely a kereskedelmi normák egyik eleme lesz. Ezt a feladatot átadjuk a Dán elnökségnek. Reméljük, hogy ők sikerül, ő, őnekik sikerül pozitív megoldást találniuk. A lengyel elnökség, a parlament és a bizottság egyetértésre jutott a tejcsomagot illetően december 6-án, ahogy az elnökség is mondta, és végül elnök úr, hadd mondjak néhány szót a mezőgazdasági jog kiigazításáról a Lisszaboni, elnökség, Lisszaboni Egyezmény alapján. Az elmúlt hat hónapban a lengyel elnökség megpróbálta a horizontális kérdéseket a Lisszaboni szerződés alapján kiigazítani. Több tucat ülést tartottunk erről a témáról, és úgy tűnik, hogy sikerült a horizontális megközelítésnek egy tervezetét kialakítani a KAP fő rendelkezéseit illetően. december 1-én tartottuk az utolsó ülést, és tudom, hogy nagyon-nagyon közel vagyunk a egyetértéshez. Nagyon drukkolunk a Dán elnökségnek, hogy a kap most következő reformja ne legyen számukra nagy teher. Ami a horizontális megközelítés felgyorsítását illeti, foglalkozni kell még a fennmaradó rendelkezésekkel. Nem térnék ki most mindenre. Végül hat hangsúlyozzam, hogy a lengyel állam először tölthette be az EU elnökségének posztját. Az volt a célunk, hogy a lehető leg, legjobb módon megfeleljünk ennek a kihívásnak. a munkák értékelés az önök feladata. Remélem, hogy sikerült az önök brüsszeli és strasburgi munkáját egy kicsit érdekesébbé tenni, oly módon, hogy nagy, jó minőségű, nagyon ízletes mezőgazdasági termékeket mutathattunk be önöknek, mint például a kastrubai e- epret vagy az almánkat, illetve péksüteményeinket. Hölgyeim és uraim, az elmúlt hat hónap jelentős tapasztalat volt számunkra. Az a Lisszaboni szerződésből eredő új kötelezettségeink miatt. Remélem, hogy jó együttműködést folytattunk a parlamenti, a bizottság és az elnökség között. Szeretnék most minden képviselőhöz szólni, ugyanúgy ahogy a bizottság elnökségéhez. Szeretném megköszönni az együttműködésüket. A Dán elnökség nyakendője legjobban illusztrálja az elmúlt hat hónapot. Mi elkezdtünk egy párbeszédet, egy vitát, amely egy kis káoszt teremtett kezdetben. Nézzék meg a, level, le, a le, betűket a, a nyakkendőn, ezek össze vannak keverve. de nagyon remélem, hogy a Dán elnökség majd rendet vág a betűk között hiszen ők tudják, hogy mit, ezek a betűk mit jelentenek. Rengeteg sok sikert kívánok önöknek munkájukban a kap munkáját illetően. Köszönöm szépen. grazie. Nagyon szépen köszönöm Marek miniszter úrnak, köszönöm szépen a beszámolódat, és köszönöm ezt a sok információt, amelyel ellátál bennünket a kap reformmal kapcsolatosan, a tanács munkájával kapcsolatosan, a kritikákkal kapcsolatosan. Ezek számunkra nagyon fontosak. Fontos a párbeszéd a parlament és a tanács között. Te a lengyel elnökség során támogattál nagyon sok fontos témát, és ezért köszönetet mondunk neked nagyon fontos kölcsönösen elismerni az állásfoglalásainkat. Sok esetben nagyon gyorsan kell reagálni a jelenlegi helyzetben, a mezőgazdaság területén is. Te neked ez sikerült, az együtt döntési eljárás nem hosszabbította meg a munkát, szóltunk a tejcsomagról. Ez is sikerült egy éven belül véglegesíteni. Nagyon jó volt az együttműködés a tanács és a parlament között. Még egyszer köszönöm szépen, most elindítjuk a vitát, nagyon sokan kértek szót. Először Albert Dess következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm. Köszönöm, miniszter úr. Köszönöm, hogy eljött hozzánk ma délelőtt. Köszönöm a beszámolóját. Nagyon érdekes volt a lengyel elnökség sikereiről hallani. Igen, első alkalommal volt Lengyelország soros elnök. Ön mindenről szólt, szólt a trialógus munkájáról, elmondta, hogy a parlamenttel is milyen sokszor találkozott a Lisszaboni szerződés értelmében, a találkozott a Komagri a mezőgazdasági miniszterekkel is. Ez is egy nagyon jó kezdeményezés volt. Ön elmondta azt is, hogy a közös érdek mentén munkálkodtak, Pontosan ez az, ami fontos, az európai közös gondolkodás a kap területén is erre van szükség, egy erőteljesebb közös gondolkozásra. Beszélgettünk önnel a különböző reformokról. Én támogatom azokat a javaslatokat, amelyeket ön felvetett a viták során. A tanács és a parlamentnek még azonban nagyon sok a teendője, hogyha azt szeretnénk, hogy eh, ne eh, több legyen a bürokrácia, hanem inkább kevesebb bürokráciára van szükség a eh, gazdák számára is, ez fontos lenne. Természetesen sok sikert kívánok az ön további munkájához az európai gazdák érdekében. Számunkra pedig azt remélem, hogy a kapcsolataink továbbra is fennmaradnak, és a párbeszédet folytatni fogjuk annak érdekében, hogy megreformáljuk a kapot. Nagyon sok sikert kívánok önnek, köszönöm szépen ezt a féléves együttműködést, nagyon érdekes volt, és biztos, hogy kontek- kapcsolatban maradunk még, és köszönjük mindazt, amit tett az európai mezőgazdaság érdekében. Luis Capulos de Santos következik. Elnök úr, miniszter úr, elnök úr, a személyes nevemben és a politikai frakcióm nevében ö, engedje meg, hogy gratuláljak önnek az ki munkájáért. Személyesen úgy gondolom, hogy különbség van ön és mások között. A mezőgazdaság specialistái mindig nagyon szenvedélyes emberek. Ez az ön számára is így van. Nagyon szenvedélyes volt ez a munka az ön elnökséges során is. Nagyon kompetensen látta el a feladatait. Én gratulálok az ön egész csapatának. Mindent megtettek, ami lehetséges volt, lezártak, véglegesítettek néhány fontos dossziét, és osztották a legfőbb aggodalmainkat, például az igazságszolgáltatás terén, az mezőgazdászok, a gazdák számára ez egy jó elnökség volt, és ez egy nagyon nagy meglepetése volt az utóbbi hat hónapnak. Gratulálok, és köszönöm szépen önnek a munkát. Azt hiszem, hogy továbbra is számíthatunk önre, a tanács tagja marad, nagyon kompetens és nagyon sokat tesz a mezőgazdaság érdekében, Európa érdekében, a európai gazdák érdekében. Azt hiszem, hogy fontos az, hogy a parlament és a tanács között szoros maradjon a kapcsolat. És az az elnökség, amely most kezdi el a munkáját, szintén figyelembe veszi, hogy mennyire fontos ez a munka a parlament és a tanács között. Elnök, köszönöm szépen Louisnak, George Lyon kapszót. Uh, thank you, uh, President. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik gratuláltak a lengyel miniszter úrnak. Valóban pozitívan csalódtunk önben, Szevicski úr, hiszen valóban ön és csapata az Európai Parlamenttel valóban szoros kapcsolatokat ápolt. Többször találkoztunk, többször egyeztettünk, jó néhány esemény szerveztek a fél évük alatt a parlamenttel együtt, amely a kap reformjára vonatkozó javaslatokat próbálták előrevinni. Az intézmény közi eh, vitát is sikerült előrevinniük korrekt módon, valóban sikerként könyvelhetjük ezt el, eh, akár csak a teljágazati szerződések dossziának a lezárását, a közös piaci rendtartás csomagot előre vetíti az, amit eredményt elértünk tejtémában. Azt hiszem, hogy az elmúlt évek piaci válságát ezzel a módszerrel megoldhatjuk. Valóban kiváló volt az együttműködés. Eh, én végig a hat hónap alatt éveztem a lengyel elnökségevel együttműködést, remélem, hogy az elkövetkezendő hónapokban is folytatódik ez, mielőtt a tanácssal ez az együttműködés, amíg le nem zárhatjuk ezt a dossziét. Az új közösségi agrárpolitika képezheti ugyanis az európai gazdák eh, jövőjének, fényes jövőjének az alapját. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen, George. Most pedig Martin Ausli következik. Ich darf äh, eh, Köszönöm. Anschließen. Köszönöm. Szeretnék én is csatlakozni azokhoz, akik gratuláltak a kiváló soros elnökséghez. Valóban büszkék lehetnek a lengyel soros elnökségre. Az önök minisztériuma és a mi szakbizottságunk közötti együttműködés valóban példaértékű volt, és megmutatta, hogy önök is elismerik, hogy a mi szakbizottságunk fontos szerepet játszik a kap reformjában is. Mindkét fél számára hasznos volt ez úgy vélem, hiszen megismerhetők az önök álláspontját, önök pedig megismerhették azt, hogy a mi frakciónk hogyan vélekedik a közösségi agrárpolitika reformjáról. Remélem, hogy elmélyíthető, a jövőben tovább mélyíthetjük ezt a hasznos párbeszédet. A bizottság kapreformra vonatkozó javaslatának bejelentését követően eh, a kritikus hangok megjelentek, elindult a szavak csatája a kapreform kapcsán. Remélem, hogy nem találnak süket fülekre azon hangok ebben a szakbizottságban, akik érdem, megfontolásra érdemes ellenjavaslattal élnek. Szerintem érdemes ezeket megfontolni, átgondolni, és bízom benne, hogy az Európai Bizottsággal és a tanácssal karöltve a mi szakbizottságunk itt az Európai Parlamentben őre viheti a kap reformját. Sajnálom, hogy a minőségi csomag terén eh, ilyen korlátolt, eh, korlátozott eh, haladást sikerült elérnünk, pedig ez nagyon fontos része a kapcsomagnak. A címkézéssel eh, kapcsolatban ismerem hogy azokat a nehézségeket, amelyek a tanácsban szembe kell nézniük, például az én hazám miatt. A tejcsomaggal kapcsolatban nem tudtunk, a mi frakciónk nem tudta a javaslatot támogatni eredeti formájában. Úgy véljük ugyanis, hogy a javasolt csomag nem fogja megoldani a tej ágazat problémáit, a következő tejipari válság eh, már körvonalazódni látszik véleményünk szerint a horizonton. Valamilyen fajta piaci szabályozásra, piaci rendtartásra szerintünk a tejágazatban szükség van, szükség lenne. Zárásképpen tehát eh, remélem, hogy akkor is folytatódik a gyümölcsöző együttműködés, ha már nem az önök kezében van a e, tanács, e, van a kormány, mégis a trió elnökségen belül e, nagyon fontos szerepet játszottak, Lengyelország nélkül ugyanis sikeres nem lehet ez a kap reform, és remélem, hogy a kis gazdákról, kis termelőkről sem feledkeznénk majd el. Köszönöm szépen. Jim Nicholson kap szót. Most érkezett éppen. Köszönöm, elnök úr. Hadd ragadja meg az alkalmat, hogy megköszönjem a miniszter úrnak a munkáját, hiszen én, elő, amikor el, én voltam előadója a tejcsomagnak, nagyon sokat számítottam a tanács alkalmazottaira, is ezért szeretném kifejezni elismerésemet e, munkavégzésük iránt. Nagyon nehéz volt ez a kérdés, és nagyon so, sokkal jobban érekezett ez minket, mint, mint bármi más. de az önök hivatalnokai, tisztviselői mindig is nyugodtak voltak, ezért adja át a köszönetemet Eh, sikerült eh, egyetértésre jutnunk az önök elnöksége során, bár nem kaptak meg mindent elismerést, amit megérdemeltek volna. Köszönöm tehát eh, az együttműködést az önök munkatársainak. Nagyon sokat tanultunk a munka során, hiszen a, le, a legnagyobb dossziét állítottuk össze Lisszab Lisszabon óta együttdöntési eljárás keretében, aminek az elején valószínűleg nem mindenki tudta, hogy a másik személy mit fog reagálni, de mi jól együttműködtünk nehéz időkben, ezért köszönöm szépen az önök munkáját, és kérem adját kollégáinak is. Rengeteg dolog történt még Európában az elmúlt hat hónapban, és most január közepén el kell ismernem, hogy az Egyesült Királyság nem akar We have a small number. Sajnos kevesen, szerencsére kevesen vannak, és a sikerült elintézni. És sikert meg is valósítani. Nagyon megdöbbentő volt, hogy két vezető tag ebben a szakbizottságban ö, már jelen volt a szakbizottságban akkor is, amikor ezt a rendeletet elfogadták. Ebből a szemszögből szerintem érdekes a helyzet. Most el kell érnünk, hogy mindenkinek egyelő feltételeket teremtünk a szárnyas ágazatban, hiszen ez egy állatjóléti javaslat, és az állatok jóléte a lehető legfontosabb ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. Bene, grazie. Nagyon jó, köszönöm szépen. Most pedig Agnú kap szót. Thank, thank you very much. I would just like to Köszönöm szépen, aláhúznám, amit Jim Nicholson mondott, különösen amiatt, hogy ön, miniszter úr, remek munkát végzett, ön meg, megtett mindent, hogy ezek az állatok kiussanak ezekből a ketrecekből. Én a az Európai Uniós közvetlen kifizetési rendszerről szeretnék beszélni. Mivel én Nagy-Britanniából jövök, a kiegyenlítési rendszer nem igazán ért minket, hiszen mi a spektrum közepén vagyok, de hogyha én lennék a lengyel mezőgazdasági miniszter, akkor én nagyon csalódott lennék az elmúlt hat hónapot illetően, hiszen önök a keleti államok és a bal, balti államok megígérték, hogy ezek a kifizetések kiegyenlítődnek idővel, és lesz, mélyfele, lesz ezzel kapcsolatban valamiféle eljárás, de ezt ö, nem, nem, nem igazán teljesítették. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most pedig Michel Dantán következik. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. Én is szeretnék köszönetet mondani önnek az elnökségi munkájáért. Azt hiszem, hogy nagyon jól bebizonyította azt, hogy Lengyelország egy nagy ország, nagy megtiszteltetés számomra, hogy én is részt vettem a tejcsomaggal kapcsolatos munkában. Ez az egyik első jelentés volt, mezőgazdasági jelentés, a, amit az együtt döntési eljárás során ö, elvégeztünk. Nagyon sok mindent tanultunk abból, ami történt ön és a csapata nagyon sok energiát fektetett abba, hogy a tanács kialakítsa az állásfoglalását. Mi parlamenti képviselők azt éreztük, hogy a tanács képviselői nem igazán támogatták mindig önt ebben a folyamatban a jövőt illetően elképzelhető hogy jobb lesz a munka a parlament és a tanács között az együttdöntési eljárás során hatékonyabb, gyorsabb munkát végezhetünk e Ja, vielen Dank. Ja, danke, Herr Präsident. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék a miniszter úrnak köszönetet mondani. Mindenki megfette ezt előttem, de mégsem mulaszthatom el ezt a kötelességemet, hiszen valóban köszönettel tartozunk a lengyel soros elnökségnek azért a kiváló együttműködésért, amely valóban soha nem látott módon gördülékenyen működött, és sikerült a Lisszaboni szerződésben foglaltakat valóban teljes mértékben végrehajtani, ez szolgálja mindenkinek az érdekét, a demokrácia érdekét is. Ami a kapreform állásáról mondott, azt érdeklődve hallgattam, egyértelművé tette, hogy problémák várhatóak a végrehajtásban. Azt hiszem, hogy ez e, diplomatikus megfogalmazása a, annak, hogy bürokratikus lesz a rendszer átadja a stafétabotot eh, Dán kollégájának, mégis ott fog ülni továbbra is a tanácsban, és a trió elnökségnek is része. Remélem, hogy továbbra is harcol majd azért, hogy ezeket a reformokat valóban átültessék a gyakorlatba, a, hogy valóban ne a bürokraták, hanem a gazdák érdekeit szolgálják. Kérem, hogy ezért harcoljon a jövőben is. Grazie. Köszönöm szépen. Most pedig Vlosovics képviselő kap szót. Köszönöm szépen, miniszter úr. Úgy gondolom, hogy nem csak ön, önnek egy öröm hallani ezeket a megjegyzéseket a kiváló elnökségről, nagyon sokan diplomaták is szívesen hallgatnák ezeket a pozitív megjegyzéseket. Wojciechowski úr nevében, aki nincs itt ma, mert más elkötelezettsége van, szeretnék szólni. Szeptember 4-én Lengyelországban azt mondta, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a génmódosított termékektől megszabadítsák Európát. Milyen típusú intézkedések születtek, vagy születnek majd ezzel kapcsolatosan? Köszönöm. Köszönöm Grozovics képviselőnek, hogyha nincs más felszólalási kérelem, akkor visszaadnám Marek Szavicki miniszter úrnak a szót, hogy reagáljon a megjegyzésekre, az elhangzottakra, és még egyszer gratulálok neki a kiváló munkáért. Marek, tiéd a szó. Panie Przewodniczący, Panie Posłanki. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, szakbizottsági képviselők. Nagyon szeretném megköszönni önöknek minden pozitív és eh, esetenként negatív megjegyzéseiket, kérdőjeles kérdőjeleiket. Az az aggodalom, amit a brit képviselők mutatnak a állatjóléti kérdésekben, a szárnyasok és a ketrecek kérdésében egy nagyon érdekes kérdés, hiszen megmutatja, hogy hogyan működünk itt a közösségen belül. Nagyon gyakran Lengyelországot kárhoztatták leginkább, de Lengyelország már sok éve nagyon őszintén tesz jelentést a tyúkketrecek minőségéről, és nagyon őszintén elmondtuk, hogy nem sikerül a 2011-es határidő tarta, tartani, de a adott szavunkat sem fogjuk megszegni, és átalakítjuk 2012. júliusáig és kiderült, hogy amikor a bizottság vizsgálatot indított e, Nagy-Britanniában is találtak problémákat, annak előtte pedig, hiszen önök voltak a úttörői akik rámutattak arra a szükségességre, hogy át kell alakítani ezt a tevékenységet. Szeretnék hivatkozni a vita állására a KAP európai reformját illetően. A lengyel elnökség hat hónapja jelentős tapasztalatot nyújtott nekem, és egy alapvető következtetés levonhatok. A politikai vitákra nem nagyon lesz időnk és helyünk. Politika, politikusoként koncepciókat, javaslatokat próbunk elfog, elfogadtatni, amelyet a hivatalnokok készítenek elő. kérem, hogy a hivatalnokok ne sértődjenek meg, de ezek a javaslatok nagyon gyakran um, csak a korábbiak másolatai. Olyan koncepciók, elképzelések, amelyek több, tizenké, több tucat évre mennek vissza, több tucat évvel ezelőtt fogalmazták meg. Itt az ideje, hogy komolyan vegyük a kap reformját és a szárnyas ketreceket is, de ennek érdekében a politikusoknak informális ülésekre van szüksége, ahol nincs korlátozott idő. Nem lehet két-három percben elmondani, amit akarunk, hanem nyílt vitára van szükség, ahol érveket mutatunk be, mindenféle érvet meghallgathatunk, ahol mindenki elmondhatja a saját mondani valóját. Tegnap, amikor felavat, átadtuk a elnökséget a dánoknak. Egy képviselő számos kérdést tett fel nekem a kappal kapcsolatban. Azt kérdezte, hogy egy ekkora állam, mint az EU, ahol több mint 500 millió állampolgár van, ne, hogy lehet, hogy nem gondol a saját gabonatartalékaira is. Hogy lehet, egy, hogy egy ilyen nagy létesítmény nem állít fel olyan elveket, normákat, amelyek blokkolnak olyan kereskedelmi cseréket, amelyek az EU és a harmadik országok között zajlanak élelmiszer kérdésében. Ezt a kérdést egy amerikai tette fel nekem, de ugyanilyen kérdéseket tesznek föl nekem az európai gazdák is, az osztrák, a lengyel gazdák, azt kérdezik, hogy hogy ezt a nagyon fontos célkitűzést miért eh, hagyjuk figyelmen kívül, eh, ami fontos volt 15-20 évvel ezelőtt is. A gazdák élelmiszert állítanak elő a gazdaságaikban, legfőbb bevételük ma a közvetlen kifizetésekből származik ennek ellenére. A vita a legutolsó eleme, amit most említeni szeretnék, a kifizetések kiegyenlítése. Nagyon örülök annak, hogy a, a lengyel konzervatívok hatására a britek harcolnak a e, közvetlen kifizetések kiegyenlítéséért. Az elnökségünk során próbáltam egész Európa érdekeit képviselni, nem említettem a lengyel érekeket olyan hang, hangosan, de most, amikor lezárjuk az elnökség munkáját, szeretném megkérdezni, hogy vajon egész Európa érdekét szolgálja-e az, hogy egy olyan közvetlen kifizetési rendszert alkalmazzuk, amely torzítja a versenyképességet. Van-e értelme a reform részeként tovább fokozni a gazdák vállára helyezett terheket annak érdekében, hogy közben kifizetéseket kaphassanak. Lehet, hogy inkább választatová kéne tenni, és a feladatokat csak akkor kéne elvégezni, hogyha ezeknek meg akarnak felelni. Például a 7%-os ugaroltatás az organikus biogazdaságokban annak érdekében, hogy magas fehérje tartalmú növényeket terhessünk, ezt kötelezővé tenni. És 50% lehet, hogy ezt meg is fogja tenni, hiszen kötelező, és akkor me- megpróbálják majd meggyőzni az adminisztrációt, hogy megcsinálták, már nem teljesen. Nem lenne jobb, ha ugyanezek ezt az ö, pénzösszeget annak fizetnék ki, akik, akiket az érdekel, hogy azok magas fehérje tartalmú növényeket termelhessenek, és és területük egyötödén ilyet állíthassanak elő, és akkor a, a földterületük 7%-án termelhetnének organikus növényeket, de ezt csak azoknak kell végrehajtani, akik ezt önként vállalják, és nem mindenkinek. Most pedig a génmódosított termékektől szabad Európa kérdésére térnénk rá. Ez a, ez, ettől nem tudunk megszabadulni, hiszen az a, a, a parlamentet által javas, javasolt elv, a most elve az, hogy minden ország maga döntsen erről, ez nem elfogadható hosszú távon az egységes piacon, hiszen a közös piacnak nincsenek határai, az egységes piacnak nincsenek határai. Ha ma egyik-másik politikus vagy EU-s állampolgár arról győződik meg, hogy a génmódosított termékek a károsak a biodiverzitásra, akkor lehet, hogy károsak az állatok és az emberek egészségére is. Hagyd tegyem fel a kérdést. Miért védi Európa az európai biodiverzitást, és a, a, egyidejileg, hogy hozzájárul más, termék, más termelőterületek torzításához. Miért nem fél attól, hogy harmadik országokból takarmányt és élelmiszert importáljon, ahol ezek nincs, nem ilyen fontos érvek. Közös álláspontot kéne kialakítanunk a gémmonosított termékekről, ezt már szóba hoztam többször is, és remélem, hogy az elkövetkezendő hónapokban ezt a témát le is zárhatjuk. Tisztelt képviselők és elnökség, hadd mondjam el újra, hogy az e- lengyel elnökség hat hónapja jelentős tapasztalat volt számomra is, de a lengyel képviselőknek is ugyanígy. És az én csapatom, akik az elnökségben együttműködtek, remélem, hogy hasznot húznak majd ebből az e, ebb tapasztalatból e, jövőbeni munkánk során. Az egységes, e, modern Európa javára. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, Marek! Köszönöm szépen ezt a nagyon szép vitát, köszönöm a kollégáknak is, akik részt vettek. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos és pozitív vita volt. A Dán elnökség átveszi majd a munkát, és folytatja ezt a nagyon intenzív, pozitív munkát az intézmények között, a parlament és a tanács között. Most néhány perccel felfüggesztjük a munkát, búcsút veszünk a Mészer úrtól, és aztán folytatjuk majd a nyolcas napi rendi ponttal. Köszönöm, csak üdvözlöm a Mészer urat, és mindjárt folytatjuk. Allora riprendiamo i lavori. Folytassuk a munkánkat. Bene, possiamo riprendere. Akkor folytatjuk a munkánkat. A 18-as napi rendi pont következik, kereskedelem a változásért, az EU dél-mediterrán országokra vonatkozó kereskedelmi és befektetési stratégiája az arab tavasz forradalmai után. A vélemény előadója Spiros Danellis. Tehát áttérünk erre a jelentésre, a, az Európai Unió kereskedelmi és beruházási tevékenységéről lesz szó. December 20-án elindítottuk volna ezt a vitát, de el kellett halasztanunk technikai okok miatt. Az arab tavasz forradalmai után nagyon sok országot érint a változás, támogatni szükséges e, ezen régiónak a gazdasági növekedését, a politikai stabilitást, a demokráciát. A vidékfejlesztés szintén nagyon fontos a stabilizációs folyamat során. Az élelmiszerbiztonság növelése, egyenlőbb jövedelmek elosztása, e, ezek a témáink, megadom a szót Spirosnak, és itt vannak a bizottság képviselője is, aztán majd meghallgatjuk a képviselőket is. Először te kapsz szót, kedves Spiros. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a bizottságnak és a mezőgazdasági szabizottság titkárságának a kiváló együttműködést. Beszéljünk a, erről a kérdésről. Elnök úr, ön is azt mondta, hogy nagyon fontos a téma a területnek, és az EU-nak is általában, különösen a dél-mediterrán országokban, ahol a folyamat még nem zárult le. Számos politikai instabilitással kell számolnunk a régióban, amelynek következményei vannak az Európai Unióban is, hogy ezt a politikai stabilitást elérjük, fenntartható növekedésre van szükségünk, és ez azt jelenti, hogy a mezőgazdaság és vidék, vidékfejlesztési területek meghatározó szerepet játszanak a folyamatban. Ennek az az oka, hogy ennek az ágazatnak a növekedése E, élelmiszerbiztonságot teremt, e, jobb jövedelemelosztást, munkahelyeket teremt, valamint a nőket is be, és a kisgazdákat bevonja a gazdaság e, kerekforgásába. Ezért nagyon fontos, hogy fejleszthessük ezen országok gazdasági növekedését. Az Európai Uniónak segítenie kell, de meg kell találni a leghatékonyabb útját is annak, hogy a jövedelmet jobban eloszthassa a régióban, annak érdekében, hogy elérhessük az élelbiztonság, élelmiszerbiztonság célját. Természetesen pénzügy, pénzeszkökre van szükségünk, és technikai hozzáértésre is nem elég csak termékeket rendelkezésre bocsájtani, hatékony eljárásokra van szükség, és hatékony eredményekre. Hosszú távú tervezésre van szükség, beruházásra és infrastruktúrásra, például a öntözésben, az élelmiszerfeldolgozásban, csomagolásban, élelmiszertermékek piacra vitelésében. Itt jelentős fejlesztése van szükség. Nagyon fontos és nagyon kritikus korszakot élünk most, meg kell próbálnunk fenntartható megoldásokat keresni azért, hogy ezeket a problémákat felszámolhassuk, ideértve például a jövőbeni élelmiszerválságokat, e, szélsőséges időjárási jelenségeket. Ez az Európai Unió e, és a délmeritéren országok felelőssége, de nagyon fontos, hogy ezt a növekedést elérjük, azért, hogy az ott élő népek jobb élelmiszerhez juthassanak hozzá, és jobb konvergenciát elérhessünk a dél-mediterrán országok és az Európai Unió között? Valamint, hogy az ő gyártó ágazatukat beleilleszük a kép egészébe. Meg kell néznünk a mezőgazdasági politikák következményeit. Az Európai Unió nak közvetítő szerepet kell vállalnia, hogy támogatást nyújthasson, és hogy stabilizálhassa a piacokat, valamint hogy regionális növekedési modelleket teremthessen az észak-afrikai és a szubszarai országokban. Köszönöm szépen Spirosnak. Köszönöm a beszámolódat. Most megkezdjük a vitát. Elizabeth Jégel kért szót, és meg is kapja azonnal. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnknek az elhangzottakért, a magyarázó szavakért teljes mértékben igaza van, mert jó erről a kérdésről ebben a bizottságban vitát indítani. Jelenleg a Marokkóval való kereskedelmi megállapodásról lesz szavazás. Azt hiszem, hogy ennek is pozitív lesz a végkicsengése. Igen, igaz, a kereskedelem az egy nagyon fontos dolog, stratégiára van szükség ezen a területen, de ne felejtsük el azt sem, hogy itt e, nem csak a kereskedelemről van szó, az emberi értékekről van szó, emberi érdekekről van szó, emberi jogokról van szó, ezeket kell tiszteletben tartani, a dolgozók jogait tiszteletben kell tartani. Ezek a dolgok nagyon közel állnak a szívünkhöz. Mellesleg az alapjogok kártájában is mindez le van fektetve. Ezeket a dolgokat tiszteletben kell tartani. A demokrácia, a jogállamiság, és így tovább ezek fontos dolgok. Ugye volt szó a jövedelmek egyenlőségéről is. Ez nagyon fontos. A kis gazdák például számára sokkal többet kell nyújtani. Amit ők most ma kapnak, nem elég. A kis gazdáknak hozzá kell férniük a forrásokhoz, a földhöz. Vannak olyan rendszerek, például öntöző rendszerek, amelyek modern rendszerek, és ezeket is fejleszteni kell. Aztán a mezőgazdaság környezetvédelmi aspektusait is fejleszteni kell. Ott van az energia kérdése. Segíteni kell ezen országoknak az energia területén is azt hiszem, hogy tudatosítani kell tehát, hogy itt nem csak a pénzről kell beszélni, a kereskedelemről beszélni, el kell gondolkodnunk az emberi lények, az emberek sorsáról. Hát ezeket a, ezek a kérdések leginkább őket érintik, az embereket. Azt is látom, hogy nem veszük eléggé figyelembe ezeket a dolgokat. Az én frakcióm legalábbis így gondolja nem elég csak ezekről a az emberjogi kérdésekről vitázni az AFED-ban. Nem, minden parlamenti bizottságban kell beszélni ezekről a dolgokról. Következő felszólaló. Igen. Én is szeretnék szólni a e jelentés kapcsán, és szeretnék néhány dologra rámutatni. Jegel asszonynyal nagy rész egyetértek. Vannak olyan alapdolgok, amelyeket figyelembe kell venni. Hogyha támogatást nyújtunk, akkor azt ugye elsősorban azért tesszük, hogy a Magreb és a Masrek országok az élelmiszerbiztonságukat fejleszthessék. Ezek alap dolgok, ez nagyon fontos. Ezeket az országokat azért is kell segíteni, támogatni, hogy a regionális piacot meg tudják szervezni. A regionális piac alapvető. Nem lehet, nem elég csak megállapodásokat kidolgozni a földközi tengeri térségben, nem belső regionális megállapodásokra is szükség van. Sőt, fontos a kapcsolat a szubszaharai térséggel is. Azt hiszem, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása, ez egy alapvető dolog. Természetesen, ami ma prioritás, az a földek állapota. Nagyon sok kormány nagyon nagy földterületeket hajlandó átengedni a gazdáknak. Ezt Marokkóban is láttuk, más országban is, de oda kell figyelni az élelmiszer biztonságra. De az, hogy a gazdák földhöz jussanak, ez ma prioritás kell, hogy élvezzen. Nagyon sok országban a szakszervezeti jogokat nem tartják tiszteletben a munkahelyeken a dolgozókra vonatkoztatva. Ami a vízzel kapcsolatos dolog, vigyázzunk, ne olyan térségekben fejleszük a mezőgazdaságot, ahol káros lehet ez a felszíni vizekre. Erre oda kell figyelni nekem lenne konkrét javaslatom is. Európában kifejlesztettük a nagyon újító projekteket a LEADER program keretén belül. Azt hiszem, hogy ez lehetővé teszi azt, hogy a mediterrán, a földközi tengeri térségben is líder projekteket dolgozunk ki. Ezzel segítenénk a gazdákat abban, hogy saját maguk szervezzék meg a piacokat, a termelést, vagy pedig mezőgazdasági projekteket dolgozanak ki különböző területeken, nem csak ágazati szinten. Köszönöm szépen! Van -e még felszólalási kérelem? Úgy tűnik, hogy nincs. Nincs több önkéntes. Hát most megkérem az Európai Bizottság képviselőjét, hogy szóljon Clark úr. Thank you, Chairman. Uh, well, the, the commission, uh... Köszönöm, elnök úr, az Európai Bizottság természetesen Spiros Danielis véleményét támogatja, kiegyensúlyozottnak tartjuk, és osztjuk azt a véleményt, hogy az Európai Unió befektetési és kereskedelmi stratégiájának illeszkednie kell a földközi tengerdéri vidékére vonatkozó átfogó straté- gazdasági stratégiához. Egyetértünk Danielis úrral abban, hogy a stratégia részeként további piacnyitást segíthet, főként a mezőgazdaságra vonatkozóan, segítheti a fenntartható fejlődést, az igazságosabb jövedelemeloszlást, a kisgazdák érdekeit, a nők jogainak javulását, hogy csak négy prioritást említsek a sok közül. Azt Danielis úrnak azt a véleményét is osztjuk, hogy a piaci hozzáférés ezen a területen nem igazán prioritás. Az uniós piac már most is eh, igen nyitott, a dél-mediterrán országok termékei számára, és az unión belüli veszélyeztetett ágazatokat nem tehetjük ki még nagyobb veszélynek. További, érveink, további érvelnénk a, a további piacnyitás ellen, hiszen ez nem csodaszer, és ahogy azt helyesen Danieli szúr is hangsúlyozza véleményében, a vidékfejlesztésre kellene ezen, országban, ezen országban helyezni a hangsúlyt, a kapacitás javítást, a regionális piacok fejlesztését, az élelmiszer biztonság javítását, és általánosságban szólva az együttműködést kell előtérbe helyezni annak érdekében, hogy az mezőgazdaság és vidékfejlesztési területen az intézményi együttműködés segítségével egyre inkább tudjanak igazodni az unió vidékfejlesztés politikájához és közösségi agrárpolitikájához. Az agrárfőigazgatóság nevében annyit mondhatok tehát, hogy Bové úr javaslatát teljes messzélességgel támogatjuk, miszerint ezen véleményben érdemes lenne javaslatot tenni arra, hogy a dél-mediterrán országban alkalmazzuk a vidékfejlesztési eszközöket például a úgynevezett leader, eh, a helyi szintet előtérbe helyező megközelítést. Csolos biztos úrral tavaly indítottuk be az NPAD koncepciót, az Európai Szomszédságpolitikai és Vidékfejlesztés összekapcsolása ez, amely keleti és déli szomszédainkat kívánja segíteni az előcsatlakozási vidékfejlesztési eszközön keresztül, az úgynevezett leader elképzelés, leader programban alkalmazott elképzelés igen jól illeszkedik a vidékfejlesztés terén eh, tervezett intézkedéscsomagunkba a dél-mediterrán országokban. A leader elképzelés azért jó, mert a gazdákra, a helyi közösségekre koncentrál, ez különösen hasznos lehet ezen országokban. Ennyit szerettem volna elmondani, elnök úr, köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének, bocs. Pandanelis. Chce zabrać głos na koniec? Eh, szeretném tudni, hogy az előadó Danielis úr szeretne szót kérni. Öni a szó parancsoljon. Eh, e Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd köszönjem meg a bizottságnak, a, hogy egyetértettek eh, véleménytervezetemmel. Szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy vannak kérdések, kihívások, amelyeket amelynek meg kell felelni, hiányoznak az intézmények, hiányzik az infrastruktúra, nagy igény van a demokráciára, a demokratikus kultúrára. Az elosztás kérdése valamint a piachoz való jutás kisgazdák esetében nagyon fontos. Teljesen egyetértünk abban, hogy kihívás ez az Európai Unió részére, hogy megszervezhe, megszervezhesse ezeket a régiókat, mint Észak-Afrika, valamint ezen országok kapcsolatát az Európai Unióval. A természetes erőforrások ezekben az országokban alapvető kérdést játszanak a helyzet racionalizálásában és a céljaink elérésében. Egyetértek Bové úr véleményével, a líder nagyon jó modell, jó példának bizonyult, és az itt felgyülemre tapasztalat és levont tanulságok jó gyakorlatot teremtenek, és ezek felhasználhatók az új piacok támogatásában. Köszönöm szépen. Dziękuję panu posłowi. Köszönöm szépen a szót. Azt hiszem, hogy jó megemlíteni azt is, hogy a kereskedelmi és beruházási stratégiában fontos a szaktudás átadása, a know-how átadása, az én tapasztalatom is arra mutat rá, hogy mennyire fontos a know-how átadása annak érdekében, hogy bizonyos megoldásokat kidolgozzanak. A személyes kapcsolatok is nagyon fontosak, mert különböző aktivitások során is fejleszteni lehet a demokráciát. Ha a demokráciáról beszélünk, akkor fontos, hogy nem hiteles, hogyha nincs mögötte a támogatás. A kérdés az, hogy ugye beszéltünk a nehézségekről, a természeti, a talaj problémákról, ami a módosító indítványok benyújtását illeti, február 1 12 óra a határidő. Lezárjuk ezt a pontot, ha nincs több megjegyzés, és áttérünk a következőre, amely az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap témája. Itt a jelentéstevő Luis Paulo Alves képviselő úr. A bevezetéshez megadom a szót a képviselő úrnak. Kedves kollégák! Ez egy olyan jelentés, amely első alkalommal foglalkozik az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal, tehát egy premier, egy első alkalomról van szó már találkoztunk a tanács képviselőivel, és azt láttuk, hogy néhány kérdőjel továbbra is fennáll. A parlament számos állásfoglalást foglal, fogod, fogadott már el, mm, például Dél-Amerikával kapcsolatosan, és így tovább. De, de alapul mindenképpen az Európai Mezőgazdasági Alapot vett érintettük a környezetvédelmi kérdéseket vettük alapul, a minimum szociális jogokat, az állati jólétet, és így tovább. Tehát ezek olyan dolgok, amelyekről már döntöttünk, és amelyeket nem lehet kétségbe vonni. Ezeket továbbra is támogatni kell. A bizottság első javaslata az, amelyről most szeretnék szólni. Ez egy olyan javaslat, amely kétségbe vonhatja a mi állásfoglalásunkat és az unió állásfoglalását a nemzetközi megállapodásokban lefektetett különböző aspektusokat. Ez úgy tűnik ez kitűnik a jelenlegi javaslatokból és a nemzetközi megállapodásokból. Biztos, hogy egyetértenek velem abban, hogy ezt a megközelítést nem fogadhatjuk el, és így nem lehet eljárni, ami az európai globalizációs alkalmazkodási alapot illeti, ennek fontos tényezőnek kell lennie a gazdák számára. Könnyen kell, hogy hozzáférhessenek a gazdák, éppen ezért fontos olyan eszközökkel rendelkezni, amelyek hozzáférhetővé teszik ezt az alapot. Például a termelés szempontjából fontos ez, a változások szempontjából, hogyha valaki mondjuk megváltoztatja a tevékenységét, fontos tehát, hogy egy gazda akár tevékenységet válthasson. Tehát ennek az alapnak fontosnak kell lennie, és a különböző eszközök, amelyeket még ki kell dolgozni, ezeknek is ezeket is úgy kell kialakítani, hogy hatékonyak legyenek, hogy jól működjenek, és megoldást nyújtsanak a különböző problémákra. Ha azt akarjuk, hogy ezek az eszközök igenis ilyen jellegűek legyenek, a kereskedelmi megállapodások keretén belül és a különböző javaslatokat figyelembe venni, vesszük, akkor azt látjuk, hogy ezeknek az eszközöknek mindenképpen meg kell felelniük a jelenlegi realitásoknak. Reaktívaknak kell lenniük, és ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. A tanácssal tárgyaltunk ezekről a témákról, és bizonyos elemek igenis aggasztanak bennünket. Például a foglalkoztatás kérdése. Azt hiszem, hogy ezzel nem igazán megfelelő módon foglalkoztak mindidáig. Azt is halljuk, hogy a dolgozók számára a mezőgazdaságban bizonyos dolgokat szeretnének fejleszteni, azért ne felejtsük el azt, hogy a mezőgazdaság egy nagyon speciális ágazat. Nos hát, arra van szükség, hogy az alap pénzügyi lehetőségei, itt két milliárd euróról beszélnek, az alap 80%-át illetően, ugye azt mondják, hogy 80%-a ennek az összegnek elég arra, hogy a fejlesztéseket elvégezzék. Természetesen itt egy, egy plafonról van szó, Persze ez fontosnak tűnhet, de azért ne felejtsük el, hogy itt 27 országról van szó, és minden típusú mezőgazdasági tevékenységről. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy ez az alap fontos a gazdák számára, akkor meg kell azt is nézni, hogy milyen típusú iránytűt szeretnénk, milyen típusú kapot szeretnénk megvalósítani a jövőben a legfontosabb cikk a 4 per 3-as, amely meghatározza az alap működési módozatait. A bizottság egy kidolgozott tanulmány alapján egy programot készít a delegált aktusokat figyelembe véve a bizottság kidolgozza a különböző programokat, és így tovább, és így tovább, de azt hiszem, hogy számos probléma merül fel, amelyek fontosak. Én úgy látom, hogy a bizottság túlságosan is sok kompetenciát, hatáskört tart meg magának ezen a területen. Ezek az első megjegyzéseim e témával kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy még nagyon hosszú vita lesz e jelentést illetően, például a foglalkoztatásra való kihatások a mezőgazdaságban, és így tovább. Tehát ezt az e néhány első megjegyzést akartam megosztani önökkel. Mind ezt majd a politikai frakciókban is meg kell vitatni, eh, mert ki kell dolgozni azt, hogy milyen orientációkat szeretne a parlament a jövőre vonatkoztatva. Köszönöm szépen. Matthias eh, kérte először szót, öné. a za legyik hosszú. Martin, ez pontosabban. No? Bocsánat, már Genes kollega. Köszönöm, elnök úr. Rám nézett, de nem értettem, ahogy kiejtette a nevemet. Ha guinness próbálkozzon, azt talán legközelebb megértem. Röviden köszönöm ezt a felvezetést. Lenne pár megjegyzésem ezzel kapcsolatban. Először is a több éves pénzügyi kereten kívüli alapról van szó, Másodszorban, hogyha a gazdákra is kiterjesztjük ezt a globalizációs alkalmazkodási alapot, akkor aggódom, hogy a bizottság, az Európai Bizottság a kereskedelmi megállapodások mezőgazdaságra kifejtett hatásával kapcsolatban nem figyelne oda annyira. A megállapodások előtt egy olyan meha, egy ilyen mechanizmus bevezetés, azt attól tartok, hogy hátrányosan hatna az európai gazdákra. Emiatt aggódom tehát, hogy az Európai Bizottság hogyan fog megállapodni főként a Mercosur országokkal. Ami a finanszírozás kérdését illeti, nos hát kevés ez a pénz ahhoz, hogy a különböző megállapodások hátrányait valahogy kompenzáljuk, ezért nekünk ebben a szakbizottságban arról kell megbizonyosodnunk, hogy az európai gazdák és eh, élelmiszeripari cégek érdekeit védjük mindenek előtt. Ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni. A finanszírozás kérdése nagyon fontos és komoly kérdés. Először is nézzük, hogy mennyire kevés finanszírozás áll a rendelkezésre a mezőgazdaság számára és más ágazatok számára, hogyha valóban kiterjesztjük ennek a hatáját a mezőgazdaságra. Szerintem a, mező, a bizottságtól további információra van szüksége ez a javaslattal kapcsolatban, hiszen még eh, kiforratlan javaslat ez. Nem szellene lenne szerencsés ezt egyből elutasítani, de hát üdvözölni sem tudom egész addig, ameddig további részleteket nem tudunk meg ezzel kapcsolatban. És a kereskedelmi megállapodások kihatásra lehetnek az európai mezőgazdaságra, ezt a problémának ezt az oldalát még jobban körül kell járni. Köszönjük, képviselő asszony. Martin Hesting a következő. Köszönöm. Köszönöm. A Meginis asszony által elmondottak többségét magam is e, osztom. E, majd erről egyébként bővebben tudunk a, a szárnyék előadók e, beszélni bővebben. Ami a bizottság által megadott számokat illeti, úgy tűnik, hogy a globalizációs alapot az agrárköltségvetésből finanszíroznák, de nem az agrárbizottság eh, hatás körébe tartozna. Eh, ez természetesen számunkra teljességgel elfogadhatatlan. Más szóval, a jelenlegi javaslattal mi nem járnánk jól. Ezért tehát további eh, vitára van szükség az Szóval kapcsolatban, hogy milyen elvek forognak itt kockán, a koordinátorokkal ma reggel már erről beszéltünk, szerintem az elnökök értekezletén mindenképpen fel kell ezt vetni, hogy a jelenlegi e- javasolt eljárás jó, helyes, elfogadható-e. Egyértelművé kell tennünk a nyilvánosság számára, hogy itt egy olyan programról van szó, amelynek célja az, hogy az európai mezőgazdaság liberalizációjának hatásait, káros hatásait enyhítsük. Ez főként az EU-Mercosur megállapodás fényében érdekes, fontos, hogy a, végig gondoljuk, hogy e rendelkezésre áll e elég pénz arra, hogy ahhoz, hogy a Mercosur megállapodás európai gazdákra mért káros hatásait valahogy kompenzáljuk. Jó néhány szakbizottság kritikus alaposan szemléli a Mercosur megállapodást. Ha azt mondjuk, azt kommunikáljuk, hogy teljes mértékben elutasítjuk ezt, és fogalkörömmel harcolunk a Mercosur megállapodása ellen, ahogy ezt korábban tettük a Dél-Amerikával kötött kereskedelmi liberalizációs megállapodás esetében, ami megint csak az európai gazdák érdekeinek ellen ment. Tehát, hogyha most is hasonlóan járnánk el, akkor azt lehet, hogy célvezető lenne, de fontos lenne még itt a mi szakbizottságunkban visszatérni erre a kérdésre. Remélem, hogy ezen a ponton visszautasítjuk a javaslatot, és de hú, biztos úr számára egyértelművé tesszük, hogy a jelenlegi formájában számunkra ez elfogadhatatlan, főként nem E, cserébe egy olyan mező megállapodásért, amit eleve nem fogadtunk el. Köszönjük, most pedig megadom a szót Hajlász Garcia asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes mértékben támogatom mindazt, amit Megkinesz asszony elmondott. Igen, ez egy ajándék, az biztos, de egy mérgezett ajándék. Az a benyomásunk, hogy három milliót fogunk kapni a, terv, a pénzügyi tervből, keretből. Megpróbáljuk a gazdákat arra rávenni, hogy fenntartható módon tevékenykedjenek, hogy állatokat tartsanak, de hogyha a bizottságot meghalljuk, hogy milyen típusú megállapodásokat köt, akkor azt látjuk, hogy a kis gazdák ellen ö, teszi ezt, és nem megfelelő módon támogatja a kis gazdákat. A földközi tengeri térségben úgy tűnik, hogy a gazdáknak kellene igazodniuk a bizottsághoz, és nem fordítva. Fontos lenne a jó működés, az erőforrások jó elosztása a földközi tengeri térségben. Ez a jelenlegi helyzet botrányos, mert inkább veszélyeztetjük a kis gazdák helyzetét, ahogy McGuinness asszony is mondta. A tanácson belül egységes állásfoglalásra van szükség annak érdekében, hogy a különböző alapokat mob- mobilizálhassuk. Mikor lesz egyesség a 27, nem sokára 28 ország között? Ugye, amikor is a ö, kisebb régiókról van szó, a déli régiókról, odafigyelünk erre egészen. Tudjuk, hogy milyen ö, válsághelyzet alakult ki a múlt nyáron. Aztán 27 ország aláírta a Marokkóval megkötött megállapodás. Tudom, hogy Megines asszony ellenzi a javaslatot, és azt kérem az Európai Bizottságtól, hogy tisztázza, hogy milyen alapon lesznek jogosultak a támogatása ebből az alapból a gazdák. Köszönöm szépen. Most pedig Bové úr kap szót. Csak úgy, mint az előttem felszólaló három kollega, azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne egy világos állásfoglalás az alappal kapcsolatosan. Ez a javaslat egy, ahogy hallottuk, egy mérgezett ajándék, egy mérgezett javaslat, amit megpróbálnak a szabadkereskedelmi megállapodások keretén belül megetetni a gazdákkal. A nagyvállalatok számára ez megint csak azt jelenti, hogy piaci részesedéshez jutnak, és megint csak a gazdák lesznek az áldozatok. Beszéltünk Marokkóról, beszéltünk a Mercosurról, Eh, holnap Kanadáról, a tej eh, ágazattal kapcsolatosan. Azt látjuk, hogy feláldozzuk a gazdákat a szabadkereskedelmi megállapodások oltárán. A eh, szakbizottságunknak teljes mértékben és világosan vissza kell utasítania ezt a helyzetet, és nem akarjuk ezt az alapot. Ne jöjjön létre ez az alap, ugyanis ez egyfajta ajándék lenne más országok számára, amelyekkel tárgyalások folynak. Például a Mercosur kapcsolatban, ugye ott is van egy alap, az ajtó nyitva van a tárgyalások előtt, a különböző hatóságok nem fognak vitázni, mert egész egyszerűen kárpotolják a gazdákat, adnak nekik pénzt, és aztán fel kell számolniuk a tevékenységüket. Most mi mit akarunk? Hogy ne legyen többé állattenyésztés, hogy megszűnjenek földterületek? Ez egyáltalán nem elfogadható, ez elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan ez az alap. Ugye ezt az alapot társfinanszírozásban működtetnék a tagállamokkal, tehát a tagállamoknak igenis a zseb, zsebükbe kell majd, kellene nyúlniuk, és hozzájárulni a finanszírozáshoz. Ha figyelembe veszük Spanyolországot, akkor azt látjuk, hogy a parlament nem, hogy jelenleg Andalúziában 45%-os a munkanélküliség a mezőgazdaság területén. Most ez az alap lehetővé teszi, hogy egy vagy két évig esetleg jövedelemhez jussanak a mezőgazdaságban. Mi, mit jelent mindez? Ne fordítsuk fel már ezt az egész helyzetet. Úgy tűnik, hogy össze-vissza szaradgálunk ide-oda, ne mobilizáljuk ezt az alapot, mi magunk fogunk mobilizálódni annak érdekében, hogy a gazdákat támogassuk, és mindenképpen fel kell lépni ezen projekt ellen. Köszönöm. A következő felszólaló George Lyon. Aztán President, uh, I... Köszönöm, elnök úr. Egyetértek uh, a számos előadó által elővezetett véleménnyel. Ez egy politikai um, fügefa levél, amelyet a biztos javasolt két okból is. Először is ez lehetővé teszi, hogy a biztos azt mondja, hogy a mezőgazdasági költségvetést nem kurtították meg annyira, mint mások mondják. És másfelől Bianco csenket adunk Deköcht biztos úrnak, aki kereskedelmi megállapodásokat szeretne letárgyalni, és aki azt mondja, hogy igen, ezeket, ezeket a problémákat így meg lehet oldani, és akkor már nem kell aggódnunk a saját tárgyalási pozíciónkkal kapcsolatban. Szerintem politikailag nézve szakbizottságként nekünk tiltakoznunk kell a javaslatot illetően de számos problémát vet fel, hogy ezt hogyan tehetjük meg, hiszen a javaslatról már sokat vitatkoztunk, beszéltünk már erről a foglalkoztatási szakbizottsággal is, amelyik a vezetőbizottság, és e, e, eredetileg e, szakértelmünket is próbáltuk rendelkezésre bocsájtani, ezt a javaslatot aztán visszavonták, és hogyha meg tudjuk nyerni ezt a vitát a elnöki konferencián, és azt mondhatjuk, hogy körülbelül június körül megállapodhatunk, akkor a, a kapreform egy, egy, egy részéről már egyetértés született, azelőtt, hogy megállapodhatnánk arról, hogy miféle változtatásokat akarunk végrehajtani. Vissza kellett utasítanunk ezt az ötletet mindig is foglalkoztunk ilyen reformkezdeményezésekkel. Vannak olyan mechanizmusok a kapon belül, amelyeket át kell alakítanunk, de meg kell néznünk a következő kereskedelmi megállapodásokra a gyakorolt hatását, de miért is tennénk ezt? Hallottuk azt az érvet, hogy a pénzet, pénzt olyan termékekre helyezzük ki, amelyek visszatartják a saját mezőgazdasági termelékenységet. Hogyha a foglalkoztatási szakbizottságnak sikerül ezt megnyernie, és ők is ugyanazt fogják tapasztalni, hogy a foglalkoztatási, hogy a termelőágazatban munkahelyek vesznek el. Eh, és, és a gazdák ebből semmiféle hasznot nem fognak húzni. Miért is eh, kérném a bizottságot, eh, hogy állakítsanak át néhány opciót, nagyon nehéz körülmények között vitatkozunk itt, és nagyon nehéz döntést hozni, ha nem nyerjük meg a, vitát a elnöki konferencián, és legyűrjük a különféle EGF javaslatokat, amelyek a gazdaságra, mezőgazdaságra vonatkoznak, és sikerül ott elintézni, hogy ha sikerül, akkor a plenárison kell ezt megnyerni, és szerintem az nagyon nehéz lesz. Az, az elnökre nézek, és kérem, hogy álljon elő valamiféle gyakorlati javaslata, hogy miként lehet ezeket a ki, itt elmondott véleményeket gyakorlatba öltetni, egyébként gyakor, fejes, feleslegesen beszélünk itt, és nem tudunk semmit sem tenni. Szeretném azt is, hogy megnéznék, hogy miként lehet beírni a kaprendeletekben valamiféle explicit véleményeket arról, hogy miként lehet ezt a mechanizmust nem felhasználni, és jövőbeni kereskedelmi megállapodásokat a kap figyelmében letárgyalni ez az az út, amit választhatunk, de szeretnék ebben valamiféle tanácsot kapni az elnöktől és a szakbizottsági tagok, tagoktól, valamint a titkárságtól is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most átadom a szót Patraó neves asszonynak. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. hogyha össze kellene foglalnom az érzéseimet egy dokumentummal kapcsolatban, lényegében azt mondhatom, hogy, hogy a bizottság javaslatokkal áll elő, ráadásul úgy olyan javaslatokkal, amelyekről azt gondolja, hogy ez egy nagy-nagy ötlet, megvan a pénz is hozzá, Egyesek azt gondolhatják, hogy ez egy plusz a mezőgazdaság számára, de ez egy csapda, ez nem így van, emögött semmi nincs. 2007 óta foglalkoznak ezzel a témával, és csak is a foglalkoztatás ágazattal. Ugye azt mondja a javaslat, hogy foglalkozni kell bizonyos negatív aspektusokkal, negatív hatásaival a, a kereskedelmi megállapodásoknak, és azt, én azt látom, hogy a működési módozatok nagyon-nagyon bonyolultnak tűnnek, hogy a költségvetés kevesebb, hogy a, az adott országoknak is be kell lépniük a finanszírozásban, hogy senki se tudja, hogy igazából miről van szó. Ez egy nagy-nagy semmi, senki nem tudja, hogy ki mit fog tenni a különböző eszközökkel kapcsolatosan. Hát igen, ez egyfajta bianco check lesz a kereskedelmi megállapodások vonatkoztatva egyfajta barter kapcsolat, és semmi több. Azért ez elég hihetetlen mindez. Vegyük például a megállapodást Marokkóval, vagy a Mercosurral. Ugye azt mondják nekünk, hogy hát ez az orvoslás, ez az alap majd segítséget nyújt. Nem, nem, át akarnak bennünket vágni, ez egy hatalmas csapda, és igenis reagálni kell nagyon erőteljesen ezen javaslatok ellen. Lion úr azt mondja, hogy koordinációs nehézségek vannak a foglalkoztatási bizottsággal. Lehet, hogy ez igaz, de én azt látom, hogy ez az eszköz eh, már eh, létezik a foglalkoztatási ágazatban, és nekünk igenis a célkitűzésekhez kell magunkat eh, tartani, és nem kell mindezt a mezőgazdaságba áttenni mert mi ugye a globalizációs alkalmazkodási alapról beszélünk, és arról, hogy a kereskedelmi megállapodások milyen kihatásokkal lesznek. Nem értek egyet, egy másik stratégiára van szükség, egy kedvezőbb stratégiát kell meghatároznunk. Ez egy komoly dolog. Ugye a bizottság javaslatainak, döntéseinek nagyon sok negatív kihatása lesz. Ezekről a dolgokról kell beszélni, ezekre kell odafigyelni. Ne engedjük azt, hogy átvágjanak, átverjenek bennünket. A bizottság igenis felelős a negatív problémák iránt. Köszönöm szépen, elnök úr. Én pozitív szeretnék lenni néhány percig. Azt hiszem, hogy a bizottság ezen javaslata érdekes, érdekes mert tanulságos. Ez azt arra mutat rá, hogy a bizottságunknak, a szakbizottságunknak igaza volt, amikor is elmondta a véleményét, de Hut biztosnak Október 12-én kiadott a bizottság egy nagyon fontos dokumentumot, ez a KAP reformjáról szól. Ugye itt arról van szó, hogy 450 millió európai fogyasztótnak élelmiszert biztosítsunk. Ez egy fontos dolog, de a javaslat arra is rámutatott, hogy Európa egy öreg kontinens, és hogy a kap területi szinten kell, hogy működjön. Arra is rámutat a javaslat, hogy a mezőgazdaság és a agrár élelmiszer termelés nagyon fontosak, de úgy látom, hogy itt egyfajta ellentmondás van. Nem lehet egy ambiciózus kap reformról beszélni, sőt, még elfelejtettem a környezet kapcsolatos intézkedéseket, és aztán másrészt pedig ugye arról van szó, hogy hogy itt a különböző területek szerepe került kétségbe vonásra. Ugye sok esetben szavaztunk meg jelentéseket, például a Marokkóval kapcsolatosan is, de most azt mondom, hogy, hogy teljes mértékben vissza kell utasítani ezen bizottsági javaslatot. Most pedig Harkin képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Két szerepben is jövök itt, vagyok itt, hiszen a foglalkoztatási szakbizottság előadója vagyok, és póttag ebben a szakbizottságban amikor először hallottam a biztos úr a foglalkoztatási szakbizottságban jelentette be, és rögtön felemeltem a kezemet, hallottam a hozzászólásokat, és elnézést kérek, hogy nem hallottam a teljes vitát, hiszen más vit, megbeszélésen kellett részt vennem, de egyetétek a kol, kollégámmal, mérgezett helyet kaptunk, nagyon keveset ajánlottunk fel, és ez jelzi a bizottságnak, hogy folytassák a tárgyalásokat a Mercosur országokkal. Egyidejűleg a parlamentnek ki kell jelentenie, hogy a európai farmereknek megteremtik a globalizációs alapot, amelyel, amelynek segítségével képzéseken vehetnek részt, új szakmákat tanulhatnak el, meg. Ezt a javaslatot a mezőgazdasági szakbizottság tagjaként visszautasítanám, de hogyha megnézem a DG Agri és a Mercosur országok hatástanulmányát, nagyon sok régió, amelyet leginkább érint hiszen regionális alapon osztották el. Nagyon sok ilyen eh, régió benne van a kohéziós alapban, és az Európai Uniónak az egyik feladata az, hogy kohéziós alapot nyújtson a régióknak, másik feladata az, hogy kereskedelmi eh, eh, egyezményeket hozzon létre, amelyek nem sújtják ezeket jelentősen. Ezért hoztuk be a globalizációs alapot ebbe a vitába. Számos ülésen vettem részt Alvez úrral, és egyszer megvizsgáltuk, vagy megvitattuk a felosztás lehetőségét. A foglalkoztási szabbizottság álláspontja a legutóbbi koordinátori ülés után az, hogy a mi szakbizottságunk teljes kompetenciát követel. Beszéltünk az árnyék előadókkal is, és az derült ki ebből, hogy ők nem zárnák ki a gazdákat, bár egyes árnyék előadók fenntartásaikat jelentették be, de nem zárnák ki őket. De hogyha bevesszük a gazdákat, akkor azt ugyanolyan feltételekkel kell tenni, mint a munkavállalókat. Önök is tudják meg én is, hogy ne, ennek nem sok értelme van, hiszen amint egy gazda abbahagyja a gazdálkodást, nem fogja azt újra folytatni. Tehát megkaptuk ezt a mérgezett kelyhet, nem csak az én szakbizottságom, de nagyon nehéz, hogy e, ezt megoldani. Itt tartunk most, jelenleg a kompetencia kérdését vizsgáljuk, és amikor azt sikerül letárgyalni, akkor lehet, hogy egyértelműbb álláspontot sikerül kialakítanunk arról, hogy merre haladunk. Pan poseł James Nicholson. Bardzo proszę, panie uh, uh, Köszönöm. Uh, sok mindent elmondtak már előttem a korábbi felszólalók. Teljesen egyet, egyetértek Mariana Harkinnal. Egyértelmű, hogy mérgezett kelyhet adtunk a gazdáknak. Ezt el kell ismernünk. A megoldás egy recept lenne, hogy a bizottság hátráljon ki, és egész, az egész világon úgy tárgyaljon, hogy az EU érdekeit képviseli, és a Mercosur lenne az első, de valószínűleg nem az utolsó ilyen tárgyaló fél. Elvi kérdésről van itt szó, az a kérdés, hogy hol végződik a felelősségünk, vagy ezt hogy osztják meg. Ez egy globalizációs alap. Ezt azért hozták létre, hogy a gazdákat eh, segítse, ezt kétségbe vonom, hiszen nem látom azt, hogy eh, a gazda miként tud ehhez hozzáférni akkor, hogyha ugyanúgy bánnak vele, mint egy gyári munkással, hiszen ők nem egyféle azonos feltételek szerint dolgoznak. Nem tudom, hogy mit gondolnak a többiek, de szerintem ez így nem fog működni saját tagállamomban. Ebben a szakbizottságban nagyon ostobán néznénk ki akkor, hogyha azt mondanák nekünk, hogy van egy globalizációs alap a gazdáknak, és ezt elfogadnánk, és aztán a végső ellenzésben kiderülne, hogy semmi pénz nincs rendelkezésre bocsátva olyan pénz, amit leívhatunk akkor, hogyha szükség van rá. Aggaszt tehát engem ez a javaslat, és tam, támogatnám az előadót, támogatnám Marian Harkintot is, hiszen az elvekről kell dönteni itt a parlamentben. Egyre jobban aggódom ebben a parlamentben, én magam is. Azt nem tudom, hogy vajon a felelősséget a szakbizottságok osztják meg akkor, hogyha két szakbizottságról van szó, de az, hogy egy szakbizottság magához ragadja a feladatot, még akkor is, hogyha nem tartozik az ő feladatkörébe, ez nagyon sok kérdést veszt fel arról, hogy hogyan működik ez a parlament. Nem először történik meg, hogy ennek a szakbizottságnak más szakbizottsággal kell küzdeni, megtörtént ez már a környezetvédelmivel is. Nem számítottunk arra, hogy a foglalkoztatásival kell így küzdenünk. Úgy látom tehát, hogy ezt fent kell, fent kell eldönteni, és azok, akik döntést hoznak, azok hozzanak úgy döntést, hogy minden információt értékeltek. Mérgezett kehelyről van szó tehát, és nagyon várjuk, hogy mi lesz ennek a megoldása. Köszönöm. Köszönjük. Nikolson kollégának, most pedig az Európai Bizottság nevében Proncsinski úr kap szót. Nem az. Nem, nem a Agrár Főigazgatóság nevében fog szól, felszólalni, hanem csak általában az Európai Bizottság nevében. Mindegy, elnök úr, én a ügyi főigazgatóságot képviselem, de az Európai Bizottság részéről vagyok itt, hiszen a, egészen mostanáig az alap, a globalizációs kiközítési alap hozzánk tartozott. Természetesen az Agrárfőigazgatóságnál dolgozó kollégáinkkal ezügyben is együttműködünk, amennyire csak lehet. Visszatérnénk a kezdetekhez, miért is hoztuk létre, hozták létre ezt a kiigazítási alapot, és mit sikerült ezzel eddig elérnünk konkrétabban a felvetett agrár típusú kérdésekre, majd a agáros kollégám fog kitérni, ha megengedik. Into force at the beginning of 2007. 2007 elején lépett életbe az alap, épp azért, hogy a kereskedelmi problémákat a globalizáció által okozott elbocsátásokat és a kereskedelem által okozott elbocsátásokat valahogy kompenzáljuk. ezer vagy több eh, elbocsátás esetén lehetett eh, először kérni az alaptámogatását, később ezt a eh, határértéket 500-ra csökkentették, tehát egy cég esetében négy hónapon belül, egy ágazat vagy egy régő esetben pedig 9 hónapon belül kell, hogy ennyi embert elbocsássanak ahhoz, hogy jogosultak legyenek -e az alaptámogatására az egyes alkalmazottak vagy elbocsátottak nem kérhetik, nem fordulhatnak az alaphoz, a cégek, a tagállamok fordulhatnak, és maguk a tagállamok felelősek az intézkedések végrehajtásáért, a tagállamok közös felelősség az Európai Bizottsággal ennek a lebonyolítása. Jelenleg a társfinanszírozási arány 50%, ez 65% volt egy időig, ez volt az úgynevezett, válság, úgynevezett válságderogáció, amikor a globális és pénzügyi válság beütött, akkor 65%-ot is finanszíroztunk az alapból, de sajnálatos módon a tanácsban nincs meg a minősített többség ahhoz, hogy 2013 végéig ezt meghosszabbítsuk, tehát jelenleg 50%-os a társfinanszírozás aránya. 97 7 kérvény érkezett 20 tagállamból ez idáig, 90 ezer eh, embernek tudtunk segíteni, és 450 millió eurót költöttünk el. Ez átlagban évi 83 millió, vagy másképp mondva a maximális elérhető összeg 17%-át sikerült elkölteni, Persze a maximális elérhető összeg mindig csak egy hasraütésszerűen kitalált szám volt, mindig olyan magasan állapítottuk ezt meg, hogy bármiféle válság, váratlan esemény esetén rendelkezésre álljon, hiszen főként váratlan eseményekre van kitalálva ez az alap. Egy félidős felülvizsgálat lezajlott, amelynek a következtetései következőek. Az alap a nagymértékű leépítésekre, elbocsátásokra jól tudott reagálni, főként a tagállam, az érintett tagállam eh, munkaügyi eh, eh, szolgáltatásai tudta javítani, kisegíteni, hiszen ez sokszor nem állt készen a nagy számú elbocsátásokra. A tagállami kapacitásokat növelte ez a globalizációs kiegészítési alap, több hosszabb távú, személyesebb Eh, segítséget tudott nyújtani az érintetteknek. A szociális partnereket eh, nagymértékben bevontuk a végrehajtásba, amivel színvonalasabb és elfogadhatóbb, mindenki szemmel elfogadhatóbb intézkedéseket tudtunk megvalósítani. Mind az Unió, részéről a tagállamok és a munkavállalók irányába e, igen komoly szolidaritás volt. Ez a többéves pénzügyi kereten kívül eső pénz, hiszen úgynevezett újrahasznosított pénzekről van szó, így a tagállamok közötti szolidaritásról is beszélhetünk ez ügyben, és bizony a szubszidaritás e, elvét is tiszteletben tartottuk végig, mert maguk a tagállamok e, döntik el, hogy milyen intézkedéseket hogyan hajtanak végig. Ezért semmit sem kényszerít rájuk, az Európai Bizottsági, nem Brüsszelből. Így tehát az új 2014-től életbe lépő csomagra azt kértük, hogy a gazdákra is terjedjen ez ki, mert a múltban eh, ez idáig a gazdák eh, nem voltak jogosultak az európai globalizációs alap támogatására, az egész egyszerűen azért, mert az EGF hatája alá nem tartoztak az önfoglalkoztatók, most már azonban igen, a kis cégek e, magánvállalkozásokra is kiterjednek a hatája, így tehát logikusan a kis gazdákra, a gazdálkodókra is. Az uniós költségvetésen kívüli pénzekről van szó, mert egyszerűen kiszámítatlan, hogy mennyi pénzt fogunk felhasználni, nem tudjuk, hogy mikor alakul ki válság, hol, milyen mértékű tömeges elbocsátások következnek be. Még a kereskedelmi megállapodások hatását sem lehet megtippelni, ezért nem volt sem értem annak, hogy az Európai Bizottság minden évben egy fix költségvetést állapítson meg, egyik évben túlköltjük, a másik évben alulköltjük az összeget, így tehát a több éves pénzügyi kereten és az uniós költségvetésen eh, szigorúan véve kívül helyezkedik el, de 3 milliárdról beszélünk 2014 és 2020 közötti évekre, ebből maximum két és fél milliárd fordítható gazdák megsegítésére. Tehát marad a régi szabály, egyének, cégek nem, csak tagállamok eh, kérhetik eh, a segítséget. A 4 és 9 hónapos eh, időszak szabálya marad. A mezőgazdaságon kívüli 500 fős elbocsátás szabálya marad, mindenki számára lehetőséget nyújtna az alap arra, hogy különleges esetben e, vagy kisebb munkaerőpiacok esetében ezen e, küszöbb értékeket leszállítsuk egyedi elbírálás alapján. A társfinanszírozás aránya továbbra is 50% marad, bár egyes országok és régók esetében e, azt javasoltuk, hogy 65%-ra is felfuthasson ez az arány. A jövőben lehetőség nyílik majd arra, hogy egy válság rendelkezést léptessünk életben, nem egy konkrét, mint a mostani globális pénzügyi és gazdasági válságra vonatkozó derogáció, hanem egy nemzeti, az az országos vagy regionális válság, akár egy környezetvédelmi, környezeti katasztrófa esemény a, esetén, ahol például az emberek sérül a környezet, sérülnek akár ingatlanok, tulajdontárgyak, ugyanakkor a katasztrófa következtében elvesztett állásokra nem lesz ez alkalmazható. Nem ingyen pénzről van ez szó, nem aktív munkerőpiaci intézkedésekre fordítható ez a pénz, nem szabadon felhasználható. A célja az, hogy átképzésen vagy egyéb intézkedéseken keresztül versenyképesebbé tegyük például a gazdákat az önök esetében. Technikailag is javítjuk, gyorsítjuk, könnyítjük az eljárásrendet, hogy rugalmasabbá váljon a végrehajtása ennek. Ha egy intézkedés különösen nagy sikert mutat, a másik pedig nem, akkor át lehet irányítani az azokra az intézkedésekre az pénzeket, amelyek jobban beváltak a gyakorlatban. Emellett egy eh, időszakos eh, jelentés is készül majd, hogy a 24 hónapos végrehajtás során, hiszen egy-egy eh, kérvény esetén 24 hónapig tart a végrehajtás, az alkalmazás, Eh, hogy jobban figyelemmel tudjuk követni, hogy mi történik, egy időszakos jelentés is eh, készül. Most pedig átadom a szót eh, az Agrárfőigazgatóság részéről itt lévő kollégámnak, ő majd az agrár kérdésekre reagál részletesebben. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Elnézést kérek, hogy összekevertem önöket. A DJ Agritól van itt valaki? Igen, parancsoljon, öné a szó. Thank you, Chair. Good morning, ladies. Köszönöm, és jó napot, hölgyeim és uraim! Köszönöm a lehetőséget, hogy kiegészíthetem kollégám mondani valóját a foglalkoztatási főigazgatóságról. A mezőgazdasági főigazgatóságon dolgozom, és nagyon örülök a, ennek a e, sok véleménynek. Szeretném kiegészíteni a motivációinkat, ideértve az Európai Globalizációs Alapban részesülő gazdákat. Ahogy a kolléganőm mondta, a gazdákat de facto kizártuk a globalizációs alap felhasználásából. Erre sokkal nagyobb szükség van akkor, hogyha jövőben folytatni akarjuk, hiszen rengeteg eh, kereskedelmi egyezményre eh, lezárását várjuk, amelynek hatása lesz a mezőgazdasági szektorra is. Az volt az indokunk, amely meg is valósult eh, az unió június, júniusi költségvetés javaslatában, amelyben kijelentették, hogy a globalizációs alapot fel lehet használni a mezőgazdasági szektorban is akkor, hogyha ezt érinti a globalizáció. Ezek az elemek indítottak minket arra, hogy megnézzük a különféle opciókat és eszközöket, A globalizációs alap kiválasztása egyértelmű volt. Van egy hasonló rengeteg hasonlóság van, és különbség is, de sokkal több a hasonlóság. Ugyanazok a problémák, a globalizáció. A javasolt intézkedések is hasonlóak, képzésről beszélünk, eh, arról, hogy segítünk az embereknek az új környezethez való alkalmazkodásban. Az időtartam, ez egy eh, készenléti eh, alap. Az összegek is hasonlóak, hiszen nem kompenzációról beszélünk, hanem egy korlátozott összegről, valamint annak az indoka, hogy a, farm, a gazdákat is felvettük, az az, hogy ez egy célzott támogatás a gazdák részére, akik alkalmazkodni szeretnének, vagy változtatni az új piaci feltételek fényében. Ez egy kiegészítő eszköz tehát a gazdák részére, akik át akarják alakítani termelésüket. Vannak jellegzetességek, hiszen ez az ágazat különbözik a gazdaság többi részétől. Ahogy említették már, a gazdák nagyon gyakran önfoglalkoztatók, önálló vállalkozók, az ágazat is töredezetebb, nem számíthatunk arra, hogy 500 embert bocsátanak el egy régióban, tehát konkrét és különleges szabályokra volt szükség. Ez volt tehát a motiváció, az indoklás arra, hogy a miért tartottuk fontosnak a gazdák bevonását, és hogy módosítsuk az alapot. Ezzel számos fenntartást jelentettek be, már be a foglalkoztatási szakbizottság részéről is, de a Gazdasági és Szociális Bizottságban is, ahol a globalizációs alap jelenlegi felhasználását ról azt mondták, hogy az összes fe, rendelkezés álló eszközöt felhasználták. Ők nem gondolják, hogy, hogy a méregpoharat adtuk át, hanem igazából valóban ajándéknak tekintik. Szeretnék hozzáfűzni valamit az egyik szemponthoz, amelyet a kereskedelmi egyezménnyel kapcsolatban en, en, említettek, hogy számszerűsíteni kell mennyiségében kell meghatározni a javaslatot. Mi szeretnénk előre kite, kiszámítani, hogy mire lesz szükség, nem, rea, nem reagálni szeretnénk a megtörtént eseményekre. Hogyha embereket bocsájtanak e-, el, azt mi szeretnénk előre tervezni, hogy e-, kik veszik el a megélhetésüket. Egy olyan folyamat rész keretében, amelynek segítségével a lehető legjobban előre tudjuk tervezni, hogy valószínűleg eh, hány gazda veszti el a megélhetését. Ez egy jelentős fejlesztés, és a mezőgazdaságon kívüli eh, kollégák is szeretnének hasonló megközelítést alkalmazni ami a hatás eh, mennyiségét jelenti. Rengeteg tanulmány készült a múltban, és készül most is. Most is említették a Mercosurt, velük jelenleg tárgyalunk egy nagy kereskedelmi egyezményről. A mezőgazdasági főigazgatóságon és a kereskedelmi főigazgatóságon számos tanulmányt készítettünk, amelyek elérhetőek a parlament részére is. Tavaly szeptemberben az INTA szakbizottságnak is elosztott, szétosztottunk egy ilyet, valamint itt is, és aztán úgy döntöttünk, hogy ki is adjuk, hiszen a tárgyat kérdések nagyon fontosak, e, ezért kiadtuk a teljes hatástanulmányt, megjelentettük, valamint a amely meg, me, meg, megvizsgálja a Mercosur egyezmény esetleges hatásait, és ezt hozzá lehet, e, el lehet érni e, honlapunkon, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. A tolmácsoktól egy kis türelmet kérek, mert vissza szeretném adni a szót a jelentéstevőnek röviden. Álves kap szót, igen, csak nagyon röviden. Annyit szeretnék elmondani önöknek hogy én is elítélem az ilyen típusú eljárásokat, ez kétségtelen. Az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalási indítványt a nemzetközi kereskedelemről, a Mercosurral való tárgyalásokról, támogatjuk az európai gazdákat, tehát azt hiszem, hogy van bizonyos konszenzus is közöttünk, de mindenképpen támogatjuk és meg akarjuk védeni ezt a kérdést. Nem én vagyok a kezdeményezője ennek a jelentésnek. Az alapot már létrehozták, arról döntöttek, hogy egy jelentés készüljön az alapról, úgyhogy én a konkrét javaslatokkal foglalkozom, és ez azt jelenti, hogy a mi bizottságunknak nincs meg az exkluzivitása, a kizárólagossága, hogy foglalkozzon ezen a témával. Erre azért szeretnék emlékeztetni. Én is úgy gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket mindenképpen tisztázni kell e kérdés kapcsán. A tárgyalások folytatódnak, márciusban új találkozásokra kerül sor, a megállapodásokat továbbra is tárgyalják. Bizonyos régiókat már lefednek bizonyos megállapodások. Amit tudunk, az az, hogy amit javasolnak számunkra, ez nem teszi lehetővé, hogy a jelenlegi szükségleteknek eleget tegyünk nagy a fenyegetettség, ezt mindenki tudja, éppen ezért újra kell tárgyalni a bizottsággal és a tanácssal mindenről. Az EMPLÖ, a Foglalkoztatási Bizottságnak szintén bizonyos pontosításokat kell majd közölnie az alaphoz való hozzáféréssel kapcsolatosan jól el kell gondolkodni arról, hogy ezek a módozatok, ezek a mechanizmusok segítenék-e a mezőgazdákat. A, meg kell nézni, hogy ezek a javaslatok hogyan is illeszthetők be a közös agrárpolitikába. A parlamentnek állást kell foglalnia erőteljes módon, világosan e kérdésben. Ezzel egyetértek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Fontos tovább finomítani ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy itt most lezárhatjuk a vitát, az eszmecserét. 3 órakor, 15 órakor találkozunk újra, és a Dán miniszter fogja bemutatni a tanács részéről a programot. Köszönöm szépen, és köszönöm a tolmácsoknak is ezt a kis késést.